Welcome to uh, the... Üdvözöljük a foglalkoztatási szakbizottság ülésére önöket ma. Köszönöm a tegnapi izgalmas és termékeny vitát. Hatos napi padnál tartunk, költségvetés, a triológusra való megbíz, tárgyalási megbízás, eszmecsere, a fő szakbizottság jelentéstevőjével a 2016-os költségvetésről. Fernández úr, ez a jelentéstevő. Ez a korábbi vitákat követi, amely a mi véleménytervezetünk tárgyában folyt a 2016-os költségvetési mandátum, tárgyalási mandátumról. Remélem, mindazok, akik részt vesznek ebben, befutnak majd idővel, amíg várik őket, megadom a szót az általános jelentéstevőnek Fernández úrnak parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony! Szeretném üdvözölni a kollégákat. Erre az eszmecserére jöttem a mai napon. De leginkább az érdekel engem, hogy önöknek mi a prioritása, hogy a lehető legjobb költségvetést állítsuk össze. Március 11-én a plenárisan elfogadtuk a iránymutatásokat a három E-vel, Employment Enterprise, ez a kis és középvállalkozásokat, illet, illetve a vállalkozói szellemet. Angolul és franciául mind a három E-vel kezdődik. Nos, a kohéziós politika is fontos mind a három dolog miatt, a foglalkoztatás miatt is, és ne felejtjük el a külső szolidaritást sem. Ne felejtjük, mi történik Európa körül, de itt van a biztonság és a migráció is. Beszéltünk arról az alapelvről, hogy a bizottság és a tanács szeretné tiszteletben tartani a kötelezettségvállalásokat. Ez azt jelenti, hogy a több éves pénz, azt akarjuk elérni, hogy a pénzügyi tervet, a több éves pénzügyi tervet tiszteletben tartsák, hogy a kifizetések megfelelő szintet érjenek el. Ezzel kapcsolatban még egy egyezmény is készült, hogy 2016-ban hogy a kifizetetlen számlák aránya ne érje el a két milliárd eurót. Ez elfogadhatatlan. A kifizetéseket mindenképpen tiszteletben kell tenni, hiszen a kötelezettségvállalások egyenes következménye, hogy legyen kifizetése is. Ez tehát egy logikus következmény, ezt mindenképpen tiszteletben kell tartani. De a több éves pénzügyi keretet akkor is tiszteletben tartjuk, hogyha a rugalmasság elvét alkalmazzuk, azért tudtuk csak elfogadni, hogy csökkenjen a pénzügyi, a többéves pénzügyi keret volumene, mert tudtuk, hogy van benne egy rugalmassági klauzula, tehát a marsokat a lehető legnagyobb mértékben kell felhasználni, és újdonság az, hogy ezt több évre is át lehet vinni. Nagyon fontos az, hogy a munkahelyeket védjük, több olyan program is van, amely ezt a fajta munkahely teremtést segíti elő. Nézzük az ütemtervet. A Költségvetési Bizottságban el, el fogjuk fogadni a triológus mandátumát június 23-án, aztán szeptemberben kell a módosításoknak megszületni a Költségvetési Bizottságban, Aztán szeptember végén szavazunk majd a módosítókról. Októberben kerül ez a kérdés a plenárisra, és ez után következik majd az egyeztetés. A bizottság a költségvetési javaslatát május 27-én mutatta be, és azt elfogadtuk. Egy intézmény közi egy intézmény közi ülésen, május 26-án. Mint említettem, tehát az volt az egyik alapelve ennek a tervezetnek, vagy javaslatnak, hogy a, hogy két milliárd eurót nem haladhatja meg a kifizetetlen számlák aránya. Az FC-vel kapcsolatban is megegyeztünk, ennek lesz majd következménye a költségvetése nézve. Sikerült csökkentenünk a Horizont 2020-ra és a Connecting Europe Facility-re a negatív hatást 1 milliárd euróra. Korábban ugye 6 milliárd euró volt, most már ez 5 millió csak, 5 milliárd, tehát 1 millió a különbség. Nézzük az egy a fejezetet. Van egy foglalkoztatási program, szociális innovációról szól, ez végül is stabil maradt, nem nagyon változott. 2015-höz képest 2 millió a növekedés a kifizetéseknél 0,5 millió, tehát fél millió. a progressről beszélök, beszélünk, illetve a mikrofinanszírozásról. A globalizációs alapnál Hogy is van ez franciául? Tehát a költségvetés tervezetben 165, 5 millió euró a kötelezettségvállalásról van szó, és 30 millió a kifizetéseknél. Ez mégis 5 millióval több, mint 2015-ben. Munkatársak alkalmazottak számának csökkentése. Az ügynökségeknél a javaslat szerint a CEDEFOP-nál csökkentés lesz, és más ügynökségeknél is. Mint említettem, ezeknek a csökkentéseknek lesz hatása az, e, a különböző e, előkészítő felépéseknél, illetve a kísérleti projekteknél. Az előkészítő programokra van 100 millió és 40 milliónk a kísérleti projektekre, ez összesen 140 de ezeket, ezekre hatással van a fejezetenkénti marzs, ez a hármas fejezet, ott nincs marzs, így aztán a rugalmassági eszközt kell felhasználni. És van még egy korlát, a bizottság értékelése a kísérleti projektekről, illetve az előkészítő fellépésekről. Nézzük az 1B fejezetet, Európai Szociális Alap, kötelezettségvállalásoknál 1,9%-os csökkenésről beszélhetünk, de kifizetéseknél 19,6%-os növekedésről. De ennek a növekedésnek az a célja, hogy a kifizetetlen számlák arányát csökkentsük. 2%-kal nő a legrászorultabbaknak szóló európai alap, a kötelezettségvállalásoknál, és 26%-kal nő a, kif- a kifizetéseknél. Fiatalok munkavállalása, vagy munkahelyteremtése. Van itt egy kis gond. Azt hiszem, vannak olyan kollégák, akik számára még nem világos, hogy mi itt a helyzet. Frontloadingot hoztunk létre ezen kezdeményezésnél, ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy 2016-ban nincs kötelezettségvállalásunk erre a kezdeményezésre. Nem tudunk nem tudjuk, eb, nem, nem tudjuk ezt felhasználni. Tehát szerintem ezt a kezdeményezést mindenképpen folytatni kéne, és rossz jel lenne, vagy rossz üzenet lenne, hogy a akkor, amikor rendkívül magas a fiatalok körében a munkanélküliség, ezzel nem foglalkozunk. Tehát csak 2014-2015-ben adtunk erre pénzt, jól lenne, hogyha 2016-ra is tennénk valamit. Én éppen ezért a rugalmasságot fogom javasolni, hogy ebben a kezdeményezésben is legyen majd kötelezettségvállalás. Vannak egyébként felhasználatlan pénzek, ezt meg kell vizsgálni, megnézzük, hogy kell esetleg a szabályokba belegyúlni. Meg kell nézni, hogy valóban úgy működnek a dolgok, ahogy terveztük. És az operatív programok pénzével is foglalkozni kell, amelyeket ugye későn fogadtunk el, és ez mindenképpen prioritás számomra, tehát a fiatalok számára a munkahely teremtése akut probléma, először a rendelkezés álló pénzeket kell felhasználni, és ugye van az a 6 milliárd, amit frontloadingban használtunk fel, de folytatni kell ezt a programot. Éppen ezért mondom most ezt el. Remélem, hogy meg lesz majd a támogatás, az Európai Parlament támogatása, mert mindenképpen folytatni kell ezt a kezdeményezést. je pense que j'ai parlé de, de... Én olyan, azt hiszem a legfontosabb dolgokat elmondtam, beszéltem a kifizetésekről, de most meghallgatnám az önök véleményét is, hiszen az, az, az a cél, hogy a lehető legjobb költségvetést hozzuk létre. Az Európai Bizottság elkészítette a javaslatát, a tanács olvasata most készül. Én most elmondtam a megfelelő számadatokat, várjuk a tanácsi eredményt. A tanács egyébként mindig megpróbál még csökkenteni, de ez a költségvetés már így is kicsi. Megpróbáljuk megpróbálják majd úgy csökkenteni a dolgot, hogy a marzsot növelik, a kifizetéseket is lenyomják. Mindig csatározásba fullad a dolog a tanácssal, de remélem, hogy a tanács legalább koherens lesz, és konzekvensen vállalja majd a különböző egyezmények vagy megállapodások eredményét, azt is, amit a több éves pénzügyi tervvel kapcsolatban elértünk. De remélem, hogy, hogy koherensen fog azért mindenek mindezek után fellépni a tanács. Köszönöm. Fernandez, we have a voting... Köszönöm, Fernandez úr. 9.30-kor szavaznunk kell. Szerintem nem fogjuk elkezdeni 9.30-kor, mert mindenképpen kell kérdéseket feltennünk, legalább néhányat. Ám kérem, mindenki fogja rövidre. Mindjárt megadom a jelentéstevőnek a szót, az a bizottsági jelentéstevőnek, Kunasszonynak. Listámon rajta kívül még ott vannak. Eh, Morán Sajci, is there someone else? Van-e még valaki, Ribeiro hiszem. És akkor ezt követően Fernándes úr visszakapja a szót, és akkor elkezdünk aztán szavazni. Ez így jó lesz? Jó. Uh, uh, I'll give the floor now to... Megadom a szót Kuna asszonynak, a szót, aki a, a mi szakbizottságunk előadója. Köszönöm szépen, Fernández úr, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. A frakciónkon át ívelő jelleggel kialakítottunk egy véleményt, és nagyon jó kompromisszumot tudtunk kialakítani. Szeretnénk igen határozott véleményt kialakítani, amely a szakbizottságunk véleményét is tükrözi megemlítette a fiatalok munkanélküliséget. Nyilván a mi szakbizottságunk nem nyilatkozhat anélkül, hogy ezt meg ne említené és alá ne húzná, hogy mennyire nehéz a 22%-os munkanélküliséggel, ami néhány országban 50% körül van, ez teljesen elfogadhatatlan, úgyhogy az ezzel kapcsolatos programokra hangsúlyt kell fektetnünk, hogy legyenek ezen a területen kezdeményezések. A frontloadinggal kapcsolatban is nagyon pozitív vitát tartottunk a szakbizottságban Morán Sártje asszony vezetésével, megjegyzéseiből úgy látom, hogy ön is elkötelezett emellett a kezdeményezés mellett. Reméljük, hogy sikerül a rugalmasságot elérni annak érdekében, hogy a területen létező programokat végre lehet majd hajtani. A készségek és az átképzés valamint az IKT és a zöld gazdaságban elérhető munka helyeket is aláhúztuk a véleménybe, hiszen ezeknek is nagyon fontos munkahelyteremtő erejük van és a vállalkozás indítást és a KKV-kat is megemlítette jelentéstevő úr is, számunkra is nagyon fontosak ezek, hiszen a munkahelyek kétharmadát ők teremtik kulcsfontosságúak, tehát a munkahelyteremtés szempontjából ezeket is támogatni kell. Aztán a mikro, mikrofinanszírozással kapcsolatban tett megjegyzéseit is üdvözöljük, mi is támogatjuk ezt. Úgyhogy jelenleg annyit tudok mondani, hogy egy egységes véleményt alakítottunk, és várjuk a részletekre menő vitát, ami az összegekről szól, költségvetésekről, kifizetésekről szól, tehát a következő szakaszát a tárgyalásoknak. Azt hiszem, hogy a hangsúly az mindenképpen a fiatalok támogatásán és a KKV-n támogatásán, valamint az átképzés, illetve a munkaerő hiány kérdésén lesz majd. Köszönöm szépen. Thank you. Uh, Köszönöm. Palasz úr szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. A szocialista frakció nevében szeretnék, a Pirinszki kollégám nevében felszólalni. A költségvetési jelentés esetén mindig nehéz feladattal kell megbürkóznunk, és olyan intézményekkel, amelyek folytonosan megnyírbálni kívánják a költségvetésünket. Fontos pedig, hogy megfelelő szinteket tartsunk fel, magasra helyezzük a lécet, az ESZA forrásait illetően, és ezek a problémák emblematikusak is, és hát problematikusak önmagában, legyünk körültekintőek, akkor hogyha a tagállamok nem jól költik vagy nem mértékben használják fel az ESZA forrásait, előállhat olyan helyzet, hogy költségvetési kiigazításokat kell elfogadjunk. Ez régi, hagyományos probléma, hogy a, a pénz felhasználásának a hiányosságai jó kibúvót jelentenek a költségvetés csökkentésére. Az 1.b szímsort meg, nagy nyomás alatt van a globalizációs alapban, míg az 1.a címsor konszolidáltabb helyzetben van. Fontos, hogy a parlamentben tudja mutatni azt, hogy a Na, tehát olyan forrásokat kell a költségvetésben találni, amelyek megfelelően stabilak. Lehet, hogy ez utópiának tűnik, de mindenképpen stabil alapokon kell nyug, nyugodnia ennek a költségvetésnek, és jó lenne, hogyha a tagállamok is proaktívak lennének. Tehát mindenképpen támogatni kell ezt a költségvetés tervezetet, de figyeljünk arra oda, hogy a parlament megfelelően egységesen beszéljen, megfelelő ö, megalapozottsággal, Ezeket a forrásokat fel kell használni, és aztán figyeljünk oda arra, hogy nehogy hátba támadjanak minket, hogy csökkenjen ez a költségvetés. Köszönöm. Thank you, uh, Madame Morásátyi. Köszönöm, Madame Morásátyi. Merci. Köszönöm, elnök asszony. Fernández úrnak köszönetet mondok, örülök, hogy ellátogatott ide a mi szakbizottságunkba. Négy dologban nagyon-nagyon óvatosnak kell lenni, és semmit sem szabad engedni. Az első ilyen dolog, az európai szociális alap kérdése, illetve a foglalkoztatási politika. Az európai szociális alapban Ugye nagyon őszintén beszélt Fernández úr, rendkívül sok a kifizetetlen számla. Ez pedig azt jelenti, hogy a folyó évre vonatkozóan potenciálisan csökkentjük a forrásainkat. Kedves kollégám, nem arról van itt szó, hogy a tagállamok jól vagy rosszul használják fel arról van szó, hogy nem fizettük ki azt, amit ki kellett volna. Hogyha az állam és kormányfők igazi foglalkoztatási politikát akarnak kialakítani, akkor rá kell lépni a gázpedálra az európai szociális alapot illetően. És amit elmulasztottunk, azt bizony meg kell tenni, ki kell fizetni, és ez nem egyszerű. Aztán fiatalok munkahely teremtésére vonatkozó kezdeményezés. Ezt ön is említette, ki is hangsúlyozta. Itt is van egy gondunk, valóban frontloading történt. Áprilisban, ha jól emlékszem, a szakbizottságban szavaztunk 30%-os prefinanszírozásról, hogy ezzel is felgyorsítsuk a különböző projekteket. Ezt rekordidő alatt tettük meg, mert három hónap alatt a bizottság és a parlament ezt a 30%-os prefinanszírozási rátát letárgyalta, megszavazta. Mi lesz akkor a költségvetéssel? Ennek kell, hogy legyen folyománya a következő költségvetésben, illetve hát a szakpolitikákban is. Ez pedig azt jelenti, hogy a politika nyelvére lefordítjuk azt, amiről szavaztunk. Nézzük a harmadik dolog. Ez a globalizációs alkalmazkodási alap. Mióta ezen dolgozunk, a kormány és államfők próbálják elzárni a csapokat, tehát amikor költségvetésről beszélünk, akkor mind szabadkoznak, utána viszont kérik a pénzt, mert szükségük van rájuk. mert ezt nem a tagállamok kapják, nem a vállalkozók, vállalkozások kapják meg a különböző cégek, hanem azok az emberek kapják ezt a pénzt, akik, akik elvesztik az, az állásukat. Tehát ezekben a dolgokban nem lehet engedni. Van még egy dolog, de ezt ön is tudja, ez a rászorultaknak, rászorultaknak szóló alap, a kormány és államfők itt is vonakodtak, de a parlamentnek hálás sikerült megmenteni. Egész Európa sajtója ezt kapta fel a leginkább, hogyha Európa nem képes arra, hogy ezt folytassa, akkor nagyon rossz lesz az image. Köszönöm. Thank you, Madam Ribeiro. Köszönöm szépen, Ribeiro asszony. Caro colega José Manuel Fernandes, quero agradecer-lhe também a sua disponibilidade para estar aqui. Köszönöm szépen, örülök neki, hogy Fernández úr eljött hozzánk ma, hogy vitát tartson velünk. Két fontos tényezőt szeretnék kiemelni azok közül, amelyek ön is említett. A KKV-k megsegítése és a KKV-k betett befektetések valamint a mikrovállalkozásokba tett befektetések a legeslegfontosabbak. Ez nagyon releváns megjegyzés volt az ön részéről. És a szociális politikák, amelyek az ifjúsági munkanélküliséggel kapcsolatban kezelendők. Ez a másik fontos pont. 2016-ra új programokat ígértek, jelentéstevő úr. Nagyon sajnálatos, hogy most kockázat, kockázatos helyzetbe kerültek eh, ezek a fiatalokkal kapcsolatban végrehajtandó programok. Tehát van-e valami garancia arra, hogy a fiatalok eh, ügye megszakadás nélkül tovább haladhat? Meg eh, a fel nem használt, előző években fel nem használt összegeket a tagállamok tudják-e használni, és a bizottságnak mi a véleménye a rugalmasság ilyen felhasználásáról? Uh, Most megadom a szót. Fernández úrnak az árszóra. Merci, je remercie. Euh, Köszönöm szépen. Megköszönöm az észrevételeket. Nézzük a költségvetést. Az Európai Unió költségvetése kicsi költségvetés. A GNI 1%-a csupán, csak 145 milliárd euró, de kicsi, de erős ez a költségvetés. Ez a beruházások több mint 50%-et jelenti. És van itt még egy dolog, amit folytonosan hangsúlyozni kell. Ez egy beruházási költségvetés, 94%-át erre költjük, tehát az adminisztratív és egyéb bürokratikus költségekre csupán 6%-ot használunk el. Ez is mutatja ennek a költségvetésnek a hozzáadott értékét. Vannak itt azért gondok, de erről azt hiszem most nem nyitunk vitát. Szóval a gond az, hogy a bevétel 85%-a a tagállami költségvetésekből jön, jó lenne, hogyha lenne saját erőforrásunk, igazi saját erőforrásunk. a prioritásokat illeti, egyetértek önökkel, a szociális alap, európai szociális alap rendkívül fontos alap, de a többi kohéziós politikában tartozó alap is nagyon fontos a munkahelyteremtés szempontjából. A Juncker terv is, amit ugye már elfogadtunk, szintén sokat lendít majd a foglalkoztatáson. kötelezettségvállalásainkat be kell tartani, ezzel kezdtem. És ha megnézzük a több éves pénzügyi tervet, a 2014-es 15-ös költségvetést a felhalmozódott, ki nem fizetett dolgok kifizetését, a múlt kifizetésére használjuk fel. 2016-ban kezdődik el az igazi több éves költségvetési keret, terv, de Mindez azért van, mert korábban bizonyos dolgokat nem hajtottunk végre. Nézzük a fiatalok munkahelyteremtését. Még nincsenek számadataim, kértem már a bizottságtól ezeket, megküldik majd ezt gondolom nekem. De ne feledjük, hogy az operatív programokban késlekedés volt. Ez azt jelenti, hogy a kezdeményezés végrehajtásával is késlelkedünk. Én elkötelezett vagyok, és úgy látom önök is. Az lenne a cél, hogy 2016-ban legyenek kötelezettségvállalásaink, hogy tudjuk folytatni ezt a kezdeményezést. Nehéz lenne elmagyarázni, hogy 2016-ban egyszerre miért lesz ennek vége, ennek a kezdeményezésnek. 2014-15-ben kezdtük ezt el, ugye a szabály szerint három évünk van, N plusz 2, ezt ne feledjük, a szociális alap alapján, tehát ott arra az N plusz 2 szabály vonatkozik, de senki nem fogja megérteni, hogy 2016-ban miért nem lesznek új projektek ebben a kezdeményezésben. Globalizációs alkalmazkodási alap, 30 millió euró kifizetések terén kevés, kevés. A tagállamok általában azok a tagállamok szokták ezt leginkább felhasználni, akik az elején leginkább vonakodnak. Itt is kicsit konzekvensebben kéne lenni. Aztán a rászorultaknak szóló alap, itt is a, a itt is nő, növelni kéne a finanszírozást mindkét formában, kifizetésnél is, máshol is. Ami a marzsot illeti, ez 1680 millió. A stratégiai összekétési alapra is használjuk ezt 2016-ban. És 2,2 milliárd a marzs 2016-ban. De, a, egy, de ebből 1,1 a kettes fejezetben van, úgyhogy nem túl kényelmes a mars. Persze ott van még a rugalmassági eszköz is. A globalizációs alap egy különleges eszköz, és itt nem értünk egyet a tanácssal. Számunkra a különleges eszköz a költségvetésen kívül van, a több éves pénzi terven kívül van, tehát nem számít. Számítanak ezek a különleges eszközök a teljes összegbe bele. A rugalmasági eszközöket felhasználhatjuk ahol erre szükség van, például a fiatalok munkahelyi teremtésénél, de 2016-ban van egy újdonság a kötelezettségvállalásoknál, itt lesz egy globális mars. Ez először van így. Az a pénz, amit nem használunk fel, egy globális marsba kerül, és utána csak olyan politikai célokra használ fel, amit előre meghatározunk, konkrétan foglalkoztatás politika és, gazdas- és gazdasági növekedés. Ezt többször elmondtam, akkor is, amikor a Juncker tervről beszéltünk. A tanács ezt szereti elfelejteni. És még az utolsó pénzügyi terv alapján gondolkodik, de az utolsó cikke a tövös pénzügyi tervnek ezt kimondja, hogy a, egy évben a föl nem használt forrásokat egy globális marsba kell utalni a következő évben, és aztán csak politikai célokra lehet használni, gazdasági növekedés, foglalkoztatáspolitika, és itt konkrétan meg van nevezve, hogy a fiatalok munkahelyteremtésére kell ezt felhasználni. Ez tehát szabályozva van, és valószínűleg a tanács ezt szeretné elfelejteni. A tanácssal a költségvetési tárgyalások mindig nehézkesek, de azért próbálkozunk, mindent megteszünk annak érdekében, hogy a tanácssal betartassuk az egyezményeket, ami a kifizetéseket illeti, szégyen. Pacta sunt servanda. Meg beszélni se kéne egyáltalán erről a témáról, nevetséges, szégyenletes, hihetetlen kamatlábakat fizetünk, azért mert késedelmesen fizetünk. Az elején is elmondtam. A kifizetés logikus következménye a kötelezettségvállalásnak. Erről beszélni se kéne. A kifizetések esetén arról beszél, hogy olyan dologról beszélünk, ami már megtörtént, amit már kiszámláztak. A KKV-knak térítjük meg a költségeit a régióknak, a helyi önkormányzatoknak és hatóságoknak. Tehát az elköltött pénzt térítjük meg. Köszönöm szépen, és számítok önökre. Együtt fogunk dolgozni, és remélem jó lesz a végeredmény a költségvetés. Mr. Fernandez, for your strong... Köszönöm, Fernandez úr, hogy én erőteljes álláspontot foglalt el és küzd azokért a pénzekért, amelyekkel szembenézhetünk a munkanélküliséggel. A Költségvetési Szakbizottságban a szavazás június 22-23-án lesz, a plenárison meg júliusban. Most pedig készüljünk fel a saját szavazásunkra most, két-három percen belül kezdjük. I give it to you one by one because uh...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 Okay, then we'll start with... Na, akkor kezdjük a szavazást. Az Európai Mobilizációs Alapról. A Broadcom vonatkozásában Finnországban elektronikusan szavazzunk mellett. The vote is now closed. Lezárom a szavazást. Thank you. Köszönöm. Then we'll vote the draft report. Következő a tagállamok foglalkoztatás politikáira vonatkozó iránymutatásokról szóló jelentés. 111 mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. K kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. L kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. M kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 127-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. AB kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 129-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 130 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. N kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. N A kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 141-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 142 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ó kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 151-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. P kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 157 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Q kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrzést kértek, a 157-est, ja nem, javítja magát az elnök asszony, a Q kompromisszum, Q kompromisszumról tartunk elektronikus szavazást, megnyitom. Lezárom a szavazást. Igen, elfogadtuk. 28 igen szavazattal. 170-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Er kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 177 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. S mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. T kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva ú kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 189 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük le 189-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk 24-18 arányban. V kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, dupla kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 212 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 213. Tessék. 213. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 214. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. X kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Y mellette ellene tartózkodás elfogadva, Z mellette ellene tartózkodás elfogadva, AA kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 245 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 246 mellette ellene tartózkodás elfogadva, A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 34 mellette ellene tartózkodás ez nem volt világos, ellenőrizzük le. 34-es módosító. Lezárom a szavazást. A szavazást elfogadtuk 29 szavazattal. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, hármas mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármast ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 28 igen szavazattal. B kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 49-es módosító mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 50-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 51 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 52 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 5-ös, 5-öst visszavonták, 53-as ez. Okafogyottá vált az 54-es is, 55-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 56-os részenkénti szavazás első rész mellette ellene tartózkodás elutasítva, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük le az 56. módosító második részét. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hatos, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 57-es, okafogyottá válik az 58 es szintén, a C kompromisszum jön mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. D kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük le, D kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Akkor az e-kompromisszum jön mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 67-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 68 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük le a 68-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk valóban. F kompromisszum, egy szóbeli módosítóval az EPP-től, Van probléma? Aha. So we vote on the original text. The we stick to the original text. Akkor maradunk az eredeti szövegnél, mert ellenvetés volt a szóbeli módosító ellen. Tehát F kompromisszum eredeti változatában mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. G mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, H kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, I kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 94 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 96 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, J kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. És most akkor a jelentés tervezetről módosított formájában szavazunk. Megnyitom az elektronikus szavazást. Még mindig nyitott. Most lezárom. Elfogadtuk 37 igen, 6 nem szavazattal. Thank you to Madame Agia. Köszönöm szépen Ágia asszony munkáját. A következő napi rendi pont mi is? the Green Employment Initiative, and we... A következő tehát a zöld foglalkoztatás. A J kompromisszummal kezdjük mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötvenhármas mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 55-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük le az 55-öst. Még nyit, nyitva van a szavazás. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. We can go on. Good. Folytathatjuk? Jó. Következő az NV2-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. NV3-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. NV5-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, NV6-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Elkompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 61-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, FAM 1-es mellette, ellene, tartózkodás én szerintem elfogadtuk. Ellenőrizzük le. Fem egyes, Még lezárom a szavazást. Elutasítottuk. M kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. N kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 64-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 65-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 66-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ó kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. P kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 76-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Le kell ellenőriznünk, 76-os módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk egy szavazat arányjal. 77-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, Q kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, három mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 84 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, er kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, hetes részenkénti szavazás első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene Ellenőrizzük le 87-es módosító második része. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 27 igennel. Es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 91-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük le a 91-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 93-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 94 mellette ellene tartózkodás elfogadva, T kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, TA kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. FEM 3 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük le a Nőjogi Bizottság harmadik módosítóját. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. FAM 4-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 99 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 100 mellette ellene, tartózkodás elfogadva, 101 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 102-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. U kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, V kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, a 106-osról szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, ellenőrizzük le a 106-ost, Lezárom a szavazást, igen, három, három szavazat többséggel elfogadtuk. Következő a FAM 7-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 110-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Dupla V kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. X kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 116-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Azt hittem, hogy ez az utolsó, de folytatódik még a lista. 117-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, XA mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük le az XA kompromisszumot, megnyitom az elektronikus szavazást. Elfog, bezárom. Igen, négy szavazat többséggel elutasítottuk, úgyhogy a FEM 8-as jön mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk, FAM 10 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, FAM 14 mellette, nem, nem okafogyott, FAM 14 mellette, ellene, tartózkodás, le kell ellenőrizzük. FAM 14-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Hat szavazat. Fám hat. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Fám 13. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Fám 17. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Y kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 123 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, Z kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás. Ezt nem láttam, le kell ellenőrizzük. 123-as Z kompromisszum. Megnyitom a szavazást, lezárom. Igen, elfogadtuk 45 arányban, de nem emelték föl rendesen a kezüket. 20, MV24 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 130 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 131 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük le a 131-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Igen, elfogadtuk. 5 szavazat többséggel, akkor 132 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. AA kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, AB kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, AC kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, NV29 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 140 mellette ellene tartózkodás elfogadva, AD kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 147 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 148 mellette ellene tartózkodás Elfogadtuk. 149 mellette ellene tartózkodás. Lehet, hogy elutasítottuk, de nem vagyok benne biztos, leellenőrizzük a 149-est. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. A E kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. F kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Ugrunk NV19 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. NV20 mellette, ellene, tartózkodok. elfogadtuk. Akkor most jön 153, 154, 5, 6 egyben mellettük, ellenük tartózkodók elfogadtuk. Nézzük meg géppel. Megnyitom a szavazást. Még nyitva. 153-től 56-ig. Lezárom. Elvetettük. hét mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 158 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 159 mellette, ellene tartózkodik, elvetettük. 160 mellette, ellene tartózkodunk, elvetettük. Alfa a kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, szerintem elfogadtuk. Most viszont az NV 21-esére kell szavaznunk, vagy arról, mellette. Hiba volt a listám, tehát most az NV 21-es szavazás. Tehát a mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. NV 22 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 162 2 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, a G kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, akkor ugrunk a 168-ra mellette, ellene tartózkodók, géppel nézzük meg, 168. Megnyitom, lezárom, elvetettük tíz szavazattal. nd 23 mellette, ellene, Tartózkodok elfogadtak. 169 mellette, ellene, tartózkodó. Elfogadtuk. 25 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 170 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 172 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, NV26 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, NV27 mellette ellene tartózkodók elvetettük, NV28 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, AH kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Megyünk tovább egyenesen AI kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. AG kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. ...188 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 189 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 190 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 191 mellette elleme tartózkodók elvetettük, FEM 2-es mellette ellene tartózkodók elvetettük, 192 mellette ellene tartózkodók elvetettük, 193 mellette ellene tartózkodók, elvetettük. 194 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. És aztán jön a AK kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 196 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. A L kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. NV11 mellette ellene tartózkodók elvetettük. NV12 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, NV13 mellette ellene Tartózkodó. Elfogadtuk. 198 mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 199 mellette ellene tartózkodók. Ezt géppel ellenőrizzük. 199. Megnyitom. Nagyon erős támogatás volt mellette, nem láttam, jól bocsánat. FAM 11 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 200 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 201 mellette, ellene tartózkodók elvetettük, NV34 okafogyott, nem. Szavazunk róla mellette, ellene, Tartózkodok, elfogadtuk, NV35 mellette, ellene, Tartózkodok, elfogadtuk, NV36 mellette, ellene, Tartózkodok, elfogadtuk, 202 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, 203 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 204 mellette ellene tartózkodók elvetettük. Nem, a 204-est ellenőrizzük. Megnyitom. Lezárom elvetettük. 205 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Ellenőrizzük a 205-öst. Lezárom, elvedettük négy szavazattal. 206 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 207 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 208 mellette ellene kezdjük előről, 208 mellette ellene tartózkodók elvedettük. Ellenőrizzük a 208-ast. Nem nagyon látszott. Most lezárom. Elvetettük egy szavazat többséggel. A kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Hetes mutasta mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 8 mellette, ellene tartózkodók elvetettük. B kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. C kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. D kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene, tartózkodók elvetve. 16 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 17 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 48 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. E kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 20 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 21 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. F kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. G kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 32 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 33 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 34 mellette, ellene tartózkodók. Szerintem elfogadtuk. Nézzük meg géppel a 34-est. Lezárom. Elfogadtuk. 32 mellette szavaztak. 35 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. H kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. G preambulum 35 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 39 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, H nem. Így kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 40 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 46 mellette, bocsánat, két részben szavazunk, 46 első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodók, elvedettük. Nézzük meg éppen a 46-os második részét. Még nyitva már zárva. Elfogadtuk három szavazat többséggel. 47 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A nőjogi H pontja mellette ellene tartózkodók elvetettük. Nézzük meg géppel a FEM bizottság H módosítóját megnyitom még nyitva. De most már zárva. Elfogadtuk öt szavazat többséggel. Fem J mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ellenőrzzük a nőgyűjtőség J módosítóját géppel, megnyitom. Lezárom. Öt szavazattal átment. 49 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 50 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 51 mellette, ellene tartózkodók elvetettük, Megyünk tovább. Egyes módosító. Mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Kettes, mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Három, mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. És a végén a teljes módosított jelentés szövegéről szavazunk elektronikus szavazással. Megnyitom a végszavazást. Még mindig nyitva van. Népszerinti szavazásban vagyunk. Lezárom. Elfogadtuk. 41 szavazat 7 ellenében. Gratulálok. Gratulálunk Jane Lambertnek. Then we'll go to the... Most a költségvetésről, 2016-os költségvetésről szóló vélemény következik, a kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Hármas módosító mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük. Hármas módosítóról szavazunk, megnyitom a szavazást. And the vote is now... Lezárom a szavazást a hármasról. Elutasítottuk. Elnézést, rosszul láttam. Hetes mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. Ellenőrizzük, jó. Hetesről szavaztunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 28-15 arányban. Egy B bekezdő 8-as módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. 9-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. B kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 15-ös módosító mellette ellene tartózkodók elutasító. C kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 20-as módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük a 20-ast. and the, the vote is Még nem zártam le a szavazást. Még valakire várunk. Most fogjuk ellenőrizni. Két szavazaton múlt elutasítottuk. We vote on amendment 21. 21-esről szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. D kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 25 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 26 nem, 27-es jön mellette ellene tartózkodók elutasítva. 28 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Jó, a 28 est akkor ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. El, lezárom a szavazást. Elfogadtuk 8 szavazattal. 29 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 30-as mellette, ellene, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 31-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. E kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 35-ös mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 36-os mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 37-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A 38 est visszavonták, 39-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 40 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 41-es következik mellette. Ellene tartózkodók elutasító. F kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 47-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. G kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 53-as mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 54 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 55 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 56-os mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. Most a teljes véleménytervezetről szavazzunk annak módosított formájában név szerinti szavazásról. And the vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 40-en szavaztak. Mellette heten ellene. Thank you all. Mindenkinek köszönöm. Következő napi rendi pontunk. are actually ahead of our timetable. Magunk előtt járunk időben. 6 perccel megelőztük a tervezett időbeosztást. And uh, now we'll go to point 11 on the agenda. 11-es napi rend következik. A tagállamoknak adott felhatalmazás a nemzetközi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 Okay, we start. Kezdjük el a 11-es napi rendi pont tárgyalását. The point on the agenda is uh, authorization. Ez pedig nem más, mint a tagállamoknak adott felhatalmazás, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet kényszermunkáról szóló egyezménye, 2014 évi jegyzőkönyvének a szociálpolitikai vonatkozások tekintetében történő megerősítésére. Hozzájárulásunkat kell adni egy tanácsi határozattervezetre, egy ajánlás alapján fog ez történni, tehát mi adjuk ezt az ajánlást, hogy vajon egyetértsünk ezzel, vagy nem. Fontos téma ez tehát. Most pedig megadnám a szót a jelentéstevőnek, a GUE-ből Löjjerik úrnak. Ön következik. Kérem csöndben hagyják el a termet. Löjjerik úr. Madame euh, la Présidente, chers collègues. Elnök asszony, tisztelt kollégák! Ez a szöveg egy 2014-es egyezmény aláírása, vagy egy fogadásáról szól, ez egy ILO jegyzőkönyv. A kényszermunkáról szóló egyezmény modernizálása vagy aktualizálásáról van szó, ugyanis ez 1930-ból származik. Elég későn jutottunk el ide, az ILO szerint a kényszermunka még mindig 21 millió ember életét keseríti meg a világon, úgyhogy nagyon örülnek annak, hogy végre erre rátérünk. Sokféle kényszermunka van, van a kizsákmányolt Fülöp-szigeteki Európában dolgozó háztartásbeli, vannak olyanok, akik a labdarúgó világkupákon prostituálják magukat, vannak a migránsok, akiket, a, akiket az embercsempészek kihasználnak, sokféle típusa van ennek. Több mint 150 milliárd euró bevétel termelnek ezek a kényszermunkások, nem lehet tovább tolerálni ezt a gyakorlatot. fizikai és anyagi korlátozásokat kell, hogy elszenvedjenek ezeket, ezek az emberek, és természetesen egyéb jogaikkal sem élhetnek. Sajnos reményvesztettek ezek az emberek, azok az ember, általában azok az emberek e, e, esnek ennek áldozatául, akik egy jobb élet reményében el akarnak menni hazájukból, vagy ki akarnak lépni addig életükből, férfiak, nők, gyermekek ezek, és általában drámai mindenek a következménye. Az ájeló szerint az Európai Unióban 88 ezer ember van, nagyon sokan szenvednek tehát az újfajta kényszermunkától. Férfiakról, nőkről van szó, akiknek külföldön munkát ígértek, de aztán csapdába esnek. Vannak olyan gyerekek, akik nagyon rosszul élik meg azt, hogy gyökerékeiket veszték. Leginkább a gyermekek, a nők és a migránsok esnek ennek áldozatául. A legrosszabb körülmények között a legnehezebb munkákat végzik ők el, koldulnak vagy prostitúcióra kényszerülnek. Fizikai erőszakról van szó, pszichés erőszakról, elszigetelik ezeket az embereket, és félelmet keltenek bennük. Jogaik jogaikat elveszik, elveszik ezeket az, elveszik ezek az emberek, és ennek az egyezménynek az a célja, hogy ezt a trendet valahogyan megállítsa, megfordítsa. Több mint 80 év telt el azóta, hogy az ILO korábbi protokollját, protokollja megszületett a kényszermunkról. Jogi értelemben kötelező érvényű lesz ez az új protokoll kényszermunka körülményei, feltételei megváltoztak, de a protokoll értelmjegyzőkönyv értelében nagyon fontos az, hogy megelőző intézkedéseket tegyünk, hogy tagállami, illetve állami cselekvési terveket hozzunk létre. Nagyon fontos, hogy a olyan személyek esetében, akik sérülékenynek számítanak, megfelelő oktatással, képzéssel járjunk el, a migráns munkavállalókat védeni kell, különös figyelemmel. A különböző munkaegy, munkaügyi felülvizsgálatokat is sokszorozni kell, illetve fel kell tárni a helyzet mélyebb okait. Ami a mélyebb okokat illeti, a déli országokat, ide tartozik az, hogy a déli országokat kizsákmányolják az északiak, Sajnos ez is súlyosbítja a helyzetet. Nagyon rosszul állnak például a különböző családi gazdaságok. Érdekes az is, hogy a tagállamok számára, vagy az államok számára milyen felelősségről beszélhetünk. Nagyon fontos, hogy megvédjék a kényszermunka áldozatait. a károk enyhítését is az államoknak kell, az országoknak kell ellátnia, ez is felelősségük, és ez teljesen független attól, hogy milyen státuszban léteznek ezek az emberek az adott országban. Fontos az is, hogy az áldozatokat ne üldözzék, azon tiltott tevékenységek elvégzéséért, amire rákényszerítették őket. Új valósága van sajnos ezek, ennek a gyakorlatnak, a kényszermunkának. Bizonyos államokban, országokban, bizonyos, tag, bizonyos államok, például Katar, ellenezték a ratifikációt. Nekünk az a feladatunk, hogy megfelelően vállaljuk a felelősséget, mindent meg kell tenni azért, hogy ez a jegyzőkönyv, ezt a jegyzőkönyvet mi hamarabb tudjuk ratifikálni, és mi hamarabb lehessen alkalmazni. Egyszerűsített eljárással történik a ratifikálás, hozzájárulásos az eljárás, mi csak jóváhagyni tudjuk ezt, avagy ellenezni, nincs tehát módosítási lehetőség. Én alkalmazkodtam ehhez a szabályhoz, nem módosítottam, csak egy magyarázatot fűztem hozzá. Hogyha ezt a jegyzőkönyvet elfogadjuk, egy nagy fontosságú dolgot teszünk, egy közös humanista világ, világra kiterjedő tervhez vagy programhoz járulunk hozzá, a kényszermunka ellen lépünk, lépünk fel, a munkajogot javítjuk, és a munkajog egyébként a fő eszköz ennek a jegyzőkövnek. Fontosnak tehát, tartom tehát, hogy én megismételjem, hogy a lényege mindennek az, hogy a kényszermunka ellen felemeljük a szavunkat azt szeretném kérni, hogy mi hamarabb elfogadjuk ezt a protokolt, és kiálljunk annak legfőbb eszköze mellett, a pozitív munkajog mellett. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm kollégák a figyelme. Thank you, Anna. Köszönöm szépen. Bach úrnak adom meg a szót, aki az EPP árnyék jelentéstevője. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom a kényszermunka, ahogy jelentéstevő úr is leírta, minden érintett számára bűncselekménynek ítélendő és az emberi jogok megsértésének tekintendő minden politikai intézménynek határozottan el kell ítélnie a kényszermunkát és az azzal kapcsolatos életre való negatív kihatásokat. Nagyon sok reményt fektetnek belénk, és ezért nagyon fontos, hogy az 1930-as egyezményhez tartozó kiegészítő jegyzőkönyvet elfogadjuk az ILO részéről. A jelentéstevő úgy gyakorlatilag mindent elmondott, és néhány néhány vonása az unió által határozott szociális politikához tartozik, úgyhogy természetesen minél előbb ratifikálni kell ezt a szerződést, és az Európai Unió érdekében közösen kell ezt megtennünk. Szeretném elismeréssel illetni a jelentéstevő úr munkáját, és elmondani, hogy az EPP részéről mi támogatjuk a munkáját, a jelentést is, és azt is, hogy a tagállamokat arra szólítsuk fel, hogy minél előbb ratifikálják ezt a szerződést. Köszönöm. Köszönöm, most megadom Jutta Steinbrucknak a szocialista frakció képviselőjének, árnyékelődőnek a szót. Köszönöm szépen szépen. Árnyék előadunk Pronto Benefáj repülője késése miatt nem tudott eljönni, de a jelentéstevőnek annyit szeretnék e nevében elmondani, hogy ő is szeretné megköszönni a munkát neki, és teljes mértékben támogatja törekvéseit. Nagyon nagy fontosságú ügyről van szó az Európai Parlament számára, hogy ez a megállapodás létrejöjjön. Az indoklásában a jelentőstevő nagyon pontosan elemzi annak okait, miért van fontos a tagállamok részéről ratifikálásra szükség, jegyzőkönyv ratifikálásra, különösen a szociális és munkaerőpolitika tekintetében. A munka elleni harc Európán belül és azon kívül is megköveteli a szolidaritást mindenki részéről, világos szabályokra van szükség, nemzetközi normákra, melyeket el kell fogadni, ratifikálni kell, és egy közös értelmezésre, megállapodásra van szükség, mert a fekete munka közös harc csak közös európai uniós keretekben lehet sikeres, igazi együttműködést kíván meg a tagállamok között. Egy vég, egy, még egy megállapítás a frakciónk részéről. Jó lett volna, hogyha a, abban a jegyzőkönyvben, amely a mai ülésről szól, világosan szerepel az, hogy nem elfogadható számunkra az, hogy a tagállamok már a tárgyalások a, pro, a jegyzőkönyv beavatkoznak, anélkül, hogy előtte a bizottság legitimálná ezt. Ez az eljárás nagyon kérdéses számunkra, és ahogy a bizottság, mi is úgy gondoljuk, hogy ez csak kivétel lehet, nem lehet normál gyakorlat. Kérjük tehát a szakbizottság elnökségét, hogy mutasson rá arra, hogy kétséges ennek a módszert annak a jogosultsága, hogy a, a tanács már itt beavatkozik az ügyekbe. A foglalkoztatási szakbizottság egésze így látja ezt, ezt tegyük a jegyzőkönyvbe, hiszen minden európai intézmény, még akkor is, hogyha most egy előnyös dolog az együttműködés, a maga területén kell dolgozzon, és van egyfajta szervezeti kerete és rendje az intézmények együttműködésének. Ehhez kell tartanunk magunkat. Köszönöm a jelentéstevőnek még egyszer a kiváló munkát, a kiváló jelentést. Remélem, hogy jól fogunk majd együtt dolgozni. Köszönöm. Thank you. I'll give the floor to... Uh, Köszönöm. Az Aldárnyék jelentéstevője következik, Halkin asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hogy ahogy az jelentés tevés elmondta, aktualizáljuk a 30-as, az 1930-as ILO egyezményt, eljött ennek az ideje. Azt kérjük a, tagá, azt kérjük a különböző államoktól, országoktól, hogy egy országos akciótervet dolgozzanak ki a kényszermunka felszámolására arra kérjük, hogy a különböző szakszervezetekkel, munkahogyi szervezetekkel mindig vegyék fel a kapcsolatot, amikor ezt megteszik. Fontos az oktatás képzés, tehát mindenki tájékoztatni kell a jogairól, főleg azokat, akik a leginkább expozálván vannak ennek a problémának. Az egyezménye kapcsolatban szerintem az a lényeg, hogy a kényszermunka áldozatai számára legyenek megfelelően hatékony intézkedések, tehát lehessen tudni, kik ezek az emberek, lehessen őket aztán segíteni, és utána lehessen káraikat enyhíteni, orvosolni. Az egyezmény fölhívja a kormányokat arra, hogy a migráns munkavállalók esetében különösen figyeljenek oda. Látom a migráns nők és gyerekek a legsérülékenyebben, e, leg, legsérülékenyebbek, ez főleg a földközi tenger vidékén igaz, erre figyeljünk oda. Akiknek a papírja nincsenek rendben, nos ők a legsérülékenyebbek ez ügyben, úgyhogy meg kellene nézni, mi folyik itt a földközi tengerben. Sok migránsnak nem egyértelmű a helyzete, és nem lehetetlen, hogy erre sorsa jutnak. Figyeljünk erre oda. És nem csak a határainkon belül kell garantálni azt, hogy az egyezményt ratifikálják, és aztán a későbbiekben is odafigyeljünk rá, legyen értelme, legyen fontos ez. A határainkon túl is oda kell erre figyelni, ott is kell, hogy számítson ez az egyezmény. Katarra utaltak az imént egyéb problémákra is. Múlt héten a plenárison is született egy hasonló jelentést, Ne felejtjük, hogy Katarban a stadion építő munkások közül majdnem 2000 életüket vesztették már, és a katari munkarendszer gyakorlatilag kimeríti a kényszermunka feltételeit, és olyan országok esetében, akik nem ratifikálják ezt az egyezményt, hát el kell gondolkodni azon, hogy miként járjunk el. Köszönöm. Jane Lambert következik, a Zöldek Árnyék jelentéstevője. Thank you, President. Köszönöm, elnök úr, elnök és köszönöm a jelentéstevőnek. Ezt nagyon világos magyarázatot ar arról, miért is fontos az ILO jegyzőkönyv. Egyetértek abban is, az a stratégiával is, amely révén szeretnék ezt a leggyorsabban előrevinni. Mások is elmondták, hogy ez kell legyen a cél, nem az, hogy plusz pontokkal egészítjük ki, ami csak, mi csak lassítják a folyamatot tovább. És abban is egyetértek, amit mondtak e, e, ezeknek az embereknek a kitettségéről is, hogy az Európai Unióban is probléma ez. Harmadik országbeli migráns munkások, akikről Marian Harkin beszélt, esnek ide nem csak ők, hanem Európai Uniós állampolgárok is lehetnek áldozatai kényszermunkának, ami különösen azokra vonatkozik. Nagy-Britanniában hallottuk eseteket, hogy hajléktalanokat kényszerítenek munkára. Tehát brit, egy brit egyetem végzett most tanulmányt arról, hogy Nagy-Britanniában is van ilyen gyakorlat a kényszermunkára foglalkoznunk kell ezzel is. Egyetértek a jelentőstő munkával, nem fogunk betereszteni módosítókat, hogy gyorsítsuk a munkát. Köszönöm. Madame Ágia, IFT. Köszönöm szépen, az RDD nevében Ágia asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. a jelentéstevővel egyetértésben mi sem fogunk módosítót benyújtani. Egyetértünk azokkal a javaslatokkal, amelyeket jelentéstevő úr összeállított, köszönjük neki a dokumentum összeállítását. Néhány megjegyzésem azonban lenne, mert lehet, hogy hasznos lesz az ügy érdekében. A kettes cikkkel kapcsolatban azt láthatjuk, hogy a kényszermunka definíciója az, amikor fenyegetés következtében, vagy nem ajánlat következtében végez valaki kényszermunkát, de azt is alá kell húznunk, hogy ez az emberi, jog, emberi jogok megsértése valakit kényszer munkára kényszeríteni. Ez a problematika nem csak múltban volt aktuális, hanem ma is ugyanúgy az. 19 millió 12 millió euró rengeteg pénz folyik be ezeken a csatornákon keresztül. Na most a jegyzőkönyv bizonyos megelőző intézkedéseket meghatároz, ugyanakkor azt is meghatározza, hogy legyenek olyan ellenőrzések, amelyeknek segítségével a problémákat könnyebben meg lehet oldani. Ezen kívül meg kell nézni, hogy milyen, milyen országokban jellemzőbb ez a probléma, különösen ott, ahol a válság jobban sújtotta a lakosságot. A hármas cikk intézkedésre szólít fel, illetve kártérítést és <clears throat> jogorvoslatot szorgalmaz az érintettek számára. Aztán természetesen, hogy intézkedésekre szólítunk fel, az, az azért nagyon gyenge megfogalmazás. Túlságosan nagy teret hagyunk itt a különböző ért, értelmezéseknek. Egy kicsit úgy érzem, hogy az értelmezés annyira tág, hogy meg lehet, hogy csak a legkisebb, minimálisabb körülményeket fogják megteremteni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezeket jobban kellene megfogalmazni. Köszönöm, alelnök Mikes Sodbeszki asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. A jegyzőkönyv ratifikációja a tagállamok részéről valóban nagyon fontos. Mindenképpen biztosítani kell a migránsok biztonságát, az EU-n kívül érkező állampolgárokra is igaz, ez meg a saját állampolgárokra is kivál kép, azok emberi jogait érvényben kell tartani a munkavállás során, meg kell akadályozni a kizsákmányolást, az embersempészést. Ezért fontos, hogy az Európai Parlament támogassa a jegyzőkönyv ratifikálását. Ám nem tudok egyetérteni azon indoklással, amelyet a jelentéstevő ebben a formában mutatott be. Hiszen a kényszermunkára vonatkozó egyezmény, a kizsákmányolás, az emberi, jog, emberi jogok megsértése és az embercsempészet, őket fontos, hogy elutasítsuk, ám a kiküldött munkaerővel összekever nem lehet ezt, nem lehet így a valóságot ilyen így torzítani. A, a kiküldött munkavállalók alkalmazása legális tevékenység, a jogszerűségnek megfelelő, elfogadtunk, el is fogadtunk erre vonatkozóan intézkedéseket, hogy a jogsértéseket elkerüljük. 96-ban elfogadtunk egy irányelvet, mely alapján a kiküldött munkaerő esetében meghatároztuk, hogy az adott, annak a tagállamnak a minimumbérét kell legalább kifizetni, amely kedvezőbb a munkavállaló számára, legyen ez a küldő ország vagy a célország. Ezzel szerintem rendeztük a kérdést, nem mondhatjuk, hogy 40 ezer ember, aki e mobilitással él, ennek ezzel a formájával él, és a, le, le, és a kedvezőbb formában nem lehet összevetni a kényszermunka és az embercsempészet által kizsákmányolt emberek helyzetével így nem értek egyet az indoklás e formájával. Thank you. Uh, Köszönöm szépen. A bizottság képviselő, képviselőinek adom meg a szót, Jáló asszony. Nem. Jáló úr. A Digi Employment-től. Thank you, Chairperson, for giving Köszönöm elnök asszony, köszönöm a szót. Mr. Le for his report. Szeretnék köszönetet mondani Jerik úrnak a jelentését. Köszönöm, hogy a mai napon ezt mecserét folytatnak erről. Szeretném megköszönni azt is, hogy az összes árnyékjelentéstevő éltette, támogatta ezt a javaslatot. A kényszermunkáról szóló ILO határozat hozzájárult ahhoz, illetve ezt az egyezményt ezt támogatta az EU és a tagállamok is, a bizottság mindent megtett azért, hogy ezt mi hamarabb el tudják fogadni. Az, az elfogadás után a bizottság azonnal javaslatot tett, júniusban fogadták el az egyezményt, és a tanácsi döntésről szóló határozat 2014. szeptemberében született meg. A több hozzászólásból és hallottuk, hogy a kényszer munka elleni harc és ennek a megelőzése fontos cél az Európai Unión, Uniónak külső és belpolitikai célokból is. Az EU kiáll az emberi jogok, kiáll az emberi jogok mellett, és nagyon fontos az, hogy föllépjünk az embercsempészek ellen, külpolitikánkban is, illetve belpolitikánknak is. Megfelelő védelmet kell biztosítani a tagállamokban és a teljes EU-ban akik a 2014-es ILO egyezményt ratifikálják, abba mennek bele, hogy abban eh, állapodnak meg, hogy föllépnek az embercsempészet ellen, hogy megvédik az áldozatokat, megpróbálják megelőzni a kényszermunkát, és eh, megfelelő jogorvoslatot és eh, kárenyhítést biztosítani. A parlament hozzájárulása szükséges ehhez. Az Európai Unió egy tágabb stratégiába élik ez az egyezmény, hogy a megfelelő munkajogi normákat megteremtsük az egész világon. A kényszermunka ellen próbálunk tehát föllépni, megpróbáljuk ezt megelőzni, az áldozatokon segíteni, és próbálunk, próbáljuk ezzel a nemzetközi együttműködést is elmélyíteni. Köszönöm. Thank you. Uh... Köszönöm. Köszönöm az utolsó szó jogán, Jerik úr. Simplement, euh, Madame la Présidente, je veux remercier. Euh, Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék először is köszönet mondani mindenkinek, aki hozzászólt. Úgy tűnik, hogy konzenzusos a helyzet. Egy kolléga megjegyzésekkel élt a szavak értelmével kapcsolatban, illetve a szavak fordítása, jogi szövegek fordítása néha gyenge lábakon áll. Nos, a szöveg mai formájában mindenképpen előrelépést jelentene, mégpedig nagy előrelépést, főleg azok számára, akik jelenleg a kényszermunka áldozatai. Ha elfogadjuk ezt a szöveget ebben a formában, illetve nem csak mi, hanem a többi európai intézmény is, akkor az európai integrációnak egy sokkal humanistább szívet adnánk. Nem az én tisztem, elnök asszony, hogy reagáljak arra az észrevételre, amit a szocialista képviselője mondott. Mindenki elgondolkodhat ezen, de értem, hogy mire utalt. De nem szeretném, hogyha nem lenne ennek a teljesen indokolt felvetésnek következménye. Viszont ma a lényeg nem ez, hanem az, hogy mi hamarabb elfogadjuk, nem magassuk ezt a szöveget. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. A módosítók benyújtásának határidő, határideje június 18-a szakbizottságunkban július 15-én vagy 16-án fogunk szavazni a dokumentumról, és a szeptemberi plenárisra kerül majd a napirendre, tehát a nyári szünet után. Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Következő napi rendi pontra térünk át a 12-esre az egyenlőtlenségek csökkentése, különös tekintettel a gyermekszegénységre. Remélem, hogy mindenki jelen van, akinek szót szeretnék adni, és így tervek szerint tudunk eljárni. 309 módosítót kell megmutatnunk, ezeket nyújtották be a jelentéstervezethez. Először a jelentéstevő asszonynak adom meg a szót, Zuber asszonynak, tessék. Obrigada, Sra. Presidente. Uh, eu começo por agradecer, uh, enfim, o trabalho uh, dos vários relatores e dos vários deputados. Köszönöm szépen. Megköszönöm a különböző módosításokat, amit a kollégák gyújtottak be. 309 módosító érkezett. Ez egy nagyon magas szám. Ez is mutatja, hogy a szegénység mennyire foglalkoztatja a kollégákat. Disponíveis, az alterações eh, todas traduzidas ehm, minden módosított időben lefordítottak, és elérhetővé vált minden hivatalos nyelven, és további elemzésekkel van természetesen szükség a különféle módosítókat egymással próbálnunk kell kombinálni, kompromisszumokat kötve, ám néhány gondolat azért már most is világossá kezd válni ezekből. A legtöbb módisító pozitív irányban változtatná a szöveget, és kiteljesíti azokat a gondolatokat, amelyeket az megfogalmaz. Ezért nagyon fontos hozzájárulások lesznek. A Ugyanakkor nem sok időnk volt a, tervez, a, a szövegtervezet összeállítására, jobb lett volna, hogyha szélesebb konzultációra van idő és lehetőség ám nagyon mondtam, nagyon fontos lesz tehát a további gazdagítása a szövegnek. Azok a módosítók, amelyek a, a, azon, a lakhatással kapcsolatos ö, annak javítását, ö, illetve a fekete munkával kap, elleni fellépést irányoznák elő, feltétlenül támogatandók, ugyanakkor az idősek munkavállalása, a gyenge minőségi munkahelyek, illetve az illegális fekete munka elleni harc, aztán a tagállamok szociális intézményrendszernek javítása fontos, illetve a minimum garantált bérrel kapcsolatos módosítók azok, amelyek több, többé-kevésbé támogathatóak. Ugyanakkor kaptunk olyan, befutottak olyan módosítók is, amelyek nem csak hosszú távú intézkedésekre tesznek javaslatot, hanem igen rövid távúakra is a tagállamok és régiók szükséghelyzetét kezelendő. A szegénység fogalma olyan, amely nagyon gyakran nem világosan tükrezi a valóságot. A definíciók tehát nem mindig tükrözik, hogy mit is jelent a szegénységben élő ember helyzete, és milyen helyzetek alakulhatnak ki az egyes tagállamokban. Erre vonatkozó módosítót is kaptunk, aztán olyanok az is, amelyek nem csak a válsággal foglalkoznak, hanem azon intézkedésekkel is, amelyek a válságban való kilábalást irányoznák elő a munkavállalás tekintetében a tagállamokban. Igyekszem ezeket a válság elleni intézkedéseket előirányzó módosítókat valamiféle kompromisszumokba formálni. Itt persze itt látunk el a különbséget a tagállami hatáskör és az Európai Unió felelősségi körek között. Aztán vannak aztán olyan módosítók, amelyek kicsit nehezebb feladatot jelentenek, például a szolgáltatásokhoz való hozzáférés. A, a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés, az oktatáshoz való jog, amelyeket ingyenesen és egyetemlegesen kell kínálni szerintem. Olyan elv ez, amely nagyon sok jelentés, és az UNICEF állásfoglása is megerősít. A társadalmi különbségeket lehet így csökkenteni, úgy, hogy a gyerekeket független attól, hogy milyen a szüleik pénzügyi helyzete, garantálnunk kell az egyetemleges, egyetemes oktatáshoz, ingyenes, jó minőségi közoktatáshoz. Ez lényegi elem. Ennek révén támogathatjuk az alapjogok érvényesülését. Tehát minden gyerek alapjogát garantálni kell. Minden gyermek egyénként kell, hogy érvényesüljön, és nem csak a családja kontextusában kaphat lehetőségeket. Aztán befutottak olyan módosítók, amelyek tárgya az, hogy a szegénység elleni harc az európai szemeszter keretében megragadható eszközeit erősítené. Mint mondottam, minden módosított igyekszem kompromisszumokba ötvözni, az európai szemeszter szerepköréről szólóakat is, ám a frakciónk számára valószínűleg vannak, lesznek olyan módosítók, amelyeket nem nagyon tudunk elfogadni. Ezekkel, ezekkel tárgyalnunk kell, ugyanakkor mondtam, van egy sor olyan módosító, amely gazdagítja a szöveget. Olyan módosítókról beszélek, amelyek arról, arról szólnak, hogy a megtakartási intézkedéseket el kell vetni, és Aztán vannak olyan módosítók, amelyek a gyermekek elleni erőszakkal foglalkoznak, illetve a családon belüli erőszak kérdését emelik ki. Ezek is fontosak. Ezeket bevettük a szövegbe, mert a sor jelentés szól ezekről a jelenségekről, és a családok instabilitása nagyon sokszor pénzügyi problémákra vezethető vissza, és ez az erőszak növekedésének egyik fő tényezője. Persze nem menti fel az erőszakot tevőket, az, hogy pénzügyi okok állnak sok esetben a jelenség mögött, de mindenképpen összetett kérdésről van szó, többféle vetületét kell vizsgáljuk. Van még egy dolog, amiben nem értünk egyet, azok a módosítók nevezetesen, melyek igyekeznek azt a gondolatot ö, megerősíteni, hogy a szociális támogatásokat a családok nem arra a célra költik, használják, amire azok létrejöttek. Ez szerintünk nem tükrözi a tényeket, legalábbis az emberek többségére nem állítható ez. A minimum, minimálbér és a szociális támogatások sok esetben az életlen forrásai egy-egy családnak ahhoz, hogy túléljék, túléljenek. Ma az egyik fő probléma az, hogy ez a jövedelem olyannyira csekély mértékű, hogy alok, ahhoz sem elég, hogy a, a, a gyerekek számára méltó helyet teremtsen a társadalomban, és megóvja őket a számkivetettségtől. Tehát olyan módosítókat, amelyek arról szólnak, hogy mondjuk a, a, a szülők azért nem fizetnek lakbért, mert nem akarnak, meg ilyen jellegű szándékosságot elterjedeznek fel, nem elfogadhatóak, szerintünk nem tükrözik a valóságot. Vasszakán olyan módosítók is, amelyek a, a szociális támogatások növekedéséről szólnak, szerintünk ez nem helytálló, épp az ellenkezője. Megint csak nagyon sok jelentés szól erről, az Eurochild, az UNICEF jelentése egy gyermek szegénysége foglalkozó jelentései egyetértnek abban, hogy a támogatások nem elégségesek ahhoz, hogy kiemeljék a családokat a szegénység csapdájából. Mindezek fényében tehát dolgozunk a kompromisszumokon, mint mondottam, van, amit könnyebb lesz, van, amit sokkal nehezebb bele ötvözni ezekbe, még nincs véleges megerősítés, de az árnyék előadókkal június 30-ára tervezünk találkozót. Nem, nem biztos, hogy elégséges lesz egy találkozó, hiszen oly sok a módosító. Meglátjuk, hogy haladunk tovább. Szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját, hozzájárulását, és várom a gyümölcsöző együttműködést. Thank you. I will now give... Köszönöm szépen. Az EPP árnyék előadójának, Szoldrovászonynak adom meg a szót, tessék. Köszönöm szépen. Örülök annak, hogy a kollégák ilyen sokat hozzátettek ez a jelentéshez. Szeretném kiegészíteni a frakció véleményét. Szerintem a szegény gyermekek esetében a családi dolgokon kell javítani, illetve az oktatás minősége. A módosítókban amit benyújtottunk a néppárt nevében, de a többiek nevében is a frakcióból. A családokról szólunk. A gyermekek szegénysége valójában a családjaik szegénysége. És a családok szegénységének enyhítés érdekében csak úgy lehet eljárni, hogyha a családokon segítünk. Tehát szociális támogatásra van szükség, illetve aktívan kell valamit azért tenni, hogy a családfenntartók, a szülők munkához jussanak. Erről szólnak a módosítóink, és ez, ezért el tudjuk fogadni azt, amit a jelentéstevő mondott. Én a költségvetési nem tudok azzal egyetérteni, hogy egyfajta megszorítás történt a költségvetésekben, szerintem ez egyáltalán nem van, egyáltalán nincs rossz hatással a gyermekek szegénységére, szerintem ez egy ideológiai érv. A gyermekek, a marginalizált és csoportokból származó, illetve hátrányos helyzetben, hátrányos helyzetű csoportokból származó gyermekek különösen rossz helyzetben vannak, ilyen irányú módosítókat is benyújtottunk. Az iskola elhagyó aránya is aggasztó, és sajnos összekapcsolódik ez a szegénységgel. Ezért mondtam azt, hogy a minőség fontos, az oktatás minősége, egyenlőségre kell törekedni azon gyermekek esetében, akikre árnyéként vetül a gyermekszegénység. Ennyit szeretem mondani, várom a vitát, és úgy gondolom, hogy meg tudunk majd egyezni kompromisszumokban. Tehát ki tudunk dolgozni egy olyan közös álláspontot, ami mindenki számára elfogadható, az Európai Parlament hangját kell megtalálni, és próbáljunk valamit együttesen változtatni a helyzeten. Thank you. Köszönöm szépen. Blinkevics Júte asszonynak adom meg a szót az SND nevében. Köszönöm, én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek. Köszönöm a módosítók bemutatását. A frakció nevében mi is benyújtottunk számos módosítót, az új intézkedésekre vonatkozóan, melyek véleményünk szerint eredményes lenne a gyermekszegénység elleni harcban. Mi azt kérjük az Európai Uniótól és a tagállamoktól, hogy egy gyermek garanciát hozzon létre. Tehát létrejön egy alap, aminek az a célja, hogy a szegény gyermekek hozzájuthassanak, vagy hozzáférjenek az oktatáshoz, az egészségügyi szolgáltatásokhoz, megfelelő legyen a lakhatásuk, és élelemhez juthassanak. Ez az intézkedés egyébként hasonlít egy másik dologra, tehát az ifjúsági kezdeményezésnek a mintájára készült ez. Úgy vélem, hogy egy integrált stratégiát kell kidolgozni a gyermekek szegénységére vonatkozóan, tehát gyermekgarancia, és meg kell nézni, milyen programokkal lehet segíteni a gyermekek családját. Hogyan lehet rajtuk úgy segíteni, hogy kikerüljenek a szegénységből, és a munkaerőpiacra kerülhessenek a szülők. Arra kérjük továbbá a tagállamokat, hogy a beruházási csomagokat úgy alakítsák ki, vagy úgy használják, hogy a bizottság ajánlásait meg, megfogadják. Tehát a cél az, hogy a tagállamok egy éves felülvizsgálatot tartsanak, és kövessék a bizottság ajánlásait. Úgy véljük továbbá, hogy a tagállamoknak az EU-s strukturális alapokat föl kell arra használni, hogy segítsék ezeket a gyerekeket, hogy minden gyereknek normális életkörülményei lehessenek, és minőségi szolgáltatásokhoz jussanak. Tehát a gyerekeknek meg kell adni a lehetőséget, hogy a lehető leghamarabb kikerüljenek a szegénység csapdájából. Frakciónk úgy gondolja, hogy a bizottságnak ki kell egészíteni ezt a projektet a 2020-as stratégia egy részében. Tehát föl kell lépni itt is a gyermeki szegénység ellen. Az összes tagállam figyelmét föl kell hívni erre a problémára. Arra kérjük az Európai Bizottságot, hogy amikor a tagállamok gazdasági fejlődését vizsgálja, kérje fel őket arra, hogy legyen egy konkrét célkitűzése minden egyes tagállamnak, tehát a tagállamokat kell fölkérni arra a bizottságnak, hogy alakítsanak ki egy gyermekszegénységi célt. Nyilván meg kell alapítani a költségeket, és akár egész konkrétan például az iskolán kívüli tevékenységeket is föl lehet itt sorolni. Nagyon fontos, hogy minden gyerek hozzájuthasson a tankönyvekhez, az egyéb iskolai segédeszközökhöz el tudjanak jutni az iskolába. Egy egész stratégiát kell tehát kidolgozni a szegénység ellen, és ennek a fő tengelye az kell, hogy legyen, hogy megállapítsuk, mik ennek a szegénységnek az igazi okai, tehát a szülőket vissza kell jutatni a foglalkoztatási piacra, minimum bért kell nekik biztosítani, és megfelelő szociális hálót kell kialakítani. A gyermek szegénység bodott a gazdasági és pénzügyi válság miatt, illetve a megszorítások miatt, a különböző tagállamokban. Mert egyre több mostanában az olyan szegény ember, aki munkaviszonyban van. Tehát nyilvánvalóan ezek, azon gyerekek száma is nő, akiknek a szülei dolgoznak, és mégis szegénységben élnek. Megfelelő életszínvonalra kell töre, törekedni a gyermekek, a családok számára. Különböző szociális juttatásokra van szükség, a gyerekek számára is, és családjaik számára is. Meggyőződése, hogy ez egy igen kényes kérdés. Nem szabad mellé beszélni, nem szabad túlságosan sokat egyeztetni a frakciók között, itt kompromisszumot kell kötni, hogy az Európai Parlamentnek lennek, legyenek világos, konkrét ajánlásai, és hogy a tagállamok pontosan értsék, hogy mire van szükség, és hogy együtt tudjunk működni, hogy megfelelő eredményt érjünk el, vagyis, hogy csökkenjen a szegénységben élő gyermekek száma. Köszönöm szépen. Az ECR tevőjét nem látom, úgyhogy akkor Jánát Tomnak adom meg a szót, aki az ALDE tevője Köszönöm szépen elnök asszony. Nagyon örülök, hogy ezzel a nagyon érzékeny és fontos kérdéssel tudunk foglalkozni. Látjuk a sötét statisztikákat, az új tagállamokban minden harmadik gyermeket fenyeget a szegénység és a szociális kirekesztettség. Észtországban nálunk 2000 2010-ben, 2012-ben elnézést a gyermekek negyede élt abszolút szegénységben. Ezért kell felszólítani a parlament tagjait arra, hogy a bizottságot arra kérjék, hogy a tagállamok arra most már gyakoroljanak nyomást a szegénység felszámolása érdekében a minimális szociális normák betartására minden tagállamot rá kell, hogy kényszerítsünk. Az ALDE nevében néhány módosítót nyújtottunk be a jelentéshez. Nem fogom mindegyiket részletesen bemutatni, de a kitett népességi csoportok, tehát a nyelvi kisebbségek, az etnikai kisebbségek, a, például a romák közössége, akik, akiket nagyon nagy mértékben fenyeget ez a szegénység. Ezekre a csoportokra kell koncentrálnunk. Remélem, hogy nem fogunk politikai harcokba bocsátkozni, hanem érdemi munkát fogunk végezni. Köszönöm a szót. Elnök, köszönöm szépen Jim Lambert a zöldek nevében. Köszönöm. Köszönöm a jelentéstevő munkáját. Attól tartok, hogy a mi frakciónk volt az, amely a legtöbb módosítót benyújtotta, de a legtöbbjük a jelentés vonalát erősíti meg, aláhúzzuk a, azt, hogy a bizottságnak a korai gyermekkorban történő beavatkozásról szóló ajánlásai mennyire fontosak, és hogy ezekkel, ezekkel kapcsolatban nagyon kevés történik jelenleg a tagállamokban, ezért fontos, hogy ezt kiemeljük a jelentésben is az európai szemeszterrel kapcsolatos ötletet nem biztos, hogy támogatni tudjuk, de azért lehet, hogy az aggályok között meg lehet említeni ezt is. A szakbizottság különösen az elmúlt ciklusban nagyon sokat foglalkozott a válság alatt tett intézkedések szociális következményeivel, és a szegénység elleni stratégiát elmondhatjuk, hogy a szegénység ellen stratégiát az európai szemeszter intézkedései meg kell, hogy erősítsék a helyet, hogy gyengítenék azt. Tehát az, az elemzés az, amelyet a tagállamok és a bizottság részéről is támogatni kéne. A biztos lakhatás biztosítása a hajléktalanokkal kapcsolatos stratégiával együtt szintén szívügyünk, illetve az, hogy nem csak a munkanélkülieket kell figyelembe venni, hanem azokat is, akik a, annak ellenére szegények, hogy van munkájuk. Érdekes ötlet a garantált minimális jövedelem ötlete, illetve annak megtekintése, hogy a, legalább az elérhető támogatásokat meg is kaphassák. Aztán a gyermekek bevonása a vitába szintén érdekes ötlet lenne, hiszen az ő jövőjükről van szó. Ezen kívül a civil szervezetek és a velük folytatott párbeszéd fontosságát is kiemelném, hiszen ez is része annak, hogy hogy tudjuk az emberek tudatosságát növelni, és hogy tudjuk számukra is élénk tenni a vitát. Az árnyék előadók találkozójára ezeket fogom elvinni, és remélem, hogy csodát tudunk tenni, hiszen nagyon sok a módosító. A családokra koncentrálunk, és a családoknak a társadalmi kontextusát is ki kell emelnünk, hiszen ebben a társadalmi kontextusban léteznek, illetve nem léteznek a családok, Ebben a kontextusban kell behelyezni őket, és így kell nézni, hogy a gyerekek családon belüli sorsa hogy alakul, kik azok, akiket a, a, a szegénységük kirekesztett a szokásos rendszerekből. Köszönöm szépen. É várom a további üléseket. Thank you. Köszönöm. Laura Ágia, az IFTT árnyék előadója, parancsoljon asszonyom. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a jelentéstevő asszonynak, Zuber asszonynak a munkát. Köszönöm, hogy ennyire készen áll az együttműködésre. A frakcióban leginkább arra koncentráltunk, hogy a gyermekszegénységnek mik az igazi okai. Mert szerintem az vár ránk, hogy ne csak a gyermekszegénység következménye reagáljunk, hanem az okokra is. Általában a hosszú távú munkanélküliség szüli a gyermekszegénységet, és a gazdasági válság már túlságosan régóta jelen van Európában. Ennek hihetetlenül súlyos hatásai vannak a családokra, főleg a legrászorulóbb családokra nézve, és a legszörnyűségesebb következményeket a gyermekek viselik el. Vannak olyan komoly tanulmányok, amelyek kimutatták, hogy az alultápláltság okozta betegségek terjedőben vannak Európában. 2015-ben elfogadhatatlan, hogy egy gyerek azért betegszik meg, mert nem eszik rendesen. És vannak ilyen gyerekek. Több száz, több ezer olyan gyerek van, aki nem eszik megfelelően, alultáplált. Tehát valami nagyon erőteljes lépéssel kell előállnunk. Nem szabad ezt mérlegelni. Minden erőfeszítést meg kell azért tenni, hogy megoldjuk ezt a problémát. A minimál bér a családoknak szerintem kötelesség, méltó bevételi forrást kell a családoknak biztosítani, hogy méltó módon éljenek, hogy a gyermekeik élelemhez jussanak. Aztán a tagállamok mérlegelhetik, hogy mire van még szükség, milyen, mire van még igény. Gazdasági és pénzügyi támogatásokról beszélünk, de én amikor egy nehéz helyzetben lévő családra gondolok, akkor az ingyenes szolgáltatásokra is gondolok például, hogy ne fizessenek ezek a gyerekek az iskolabuszért, vagy a menzáért. Megvan ennek a módja. Nyúljunk a zsebünkben, és valami konkrét dolog, dologgal álljunk elő. Azt hiszem, hogy az oktatás a másik kardinális pont, azon gyerekek, akik marginalizált helyzetben vannak, nem jutnak be az oktatási rendszerbe sokszor, sőt, és ennek az ellenkezőjére van szükség, hogy őket, legink, őket kéne leginkább elérni, őket kéne leginkább bevonni az oktatási rendszerbe. Nekik van szükségük a célzott segítségre, nekik kéne, vagy őket kéne leginkább elérnünk, a figyelmüket nekik kéne szentelni, hogy ingyenesen igénybe vehessék a különböző állami szolgáltatásokat, az oktatást, az egészségügyet, tehát leginkább az elszigetelt, legrászorulóbb gyerekekre kéne odafigyelnünk. Azok a gyerekek, akik szegénységben élnek, azok a gyerekek számára kell ezt garantálni. Sőt, miattuk kell megerősíteni az egészségügyet és az oktatást. A szocialista kollégával egyetértek. Létrehoztunk egy ifjúsági alapot, egy ifjúsági garanciát, hogy lehetőséget adjunk a fiataloknak, hogy munkát találjanak. Valami hasonlót kéne a gyermekek számára is létrehozni, szerintem ez morális kötelességünk. Hihetetlen felelősséget kell éreznünk, hogy az utolsó gyereket is támogassuk, védjük. A gyerekek jelentik a mi munkánk tükrét. A mi munkánk minősége attól függ, hogy a gyermekeinkre milyen hatás, a gyermekek milyen életet érnek. Köszönet tehát a kollégának, szívesen működünk együtt, de bizonyos esetekben, bizonyos témákban nem nagyon van miről beszélni. Vagy fellépünk, vagy feltesszük a kérdést, hogy mi az értelme annak, hogy itt vagyunk. Thank you. Köszönöm. De Pera asszony. Köszönöm, elnök asszony. Ez a jelentés teljes figyelmünket megérdemli a, a gyermekeket fenyegető szegénység és társadalmi kirekesztés számadatai riasztóak, túl magasak ahhoz, hogy szemet hunyhassunk bármilyen módon e fölött. Ezért kell megtalálnunk azokat a konszenzusos pontokat, amelyek révén közösen tudunk fellépni ezek ellen. Ezért kérem a jelentéstevőt, hogy valamiképpen egyesítse a módosítókat, a nézőpontokat, hogy egységes álláspontra legyen szükség. Nem lehet örökké fenntartani a szegénységet érekedőben, az egészségügyi, oktatásügyi szolgáltások kell, hogy kiemeljék a gyereket a szegénységből a leghátrányosabb helyzetű családokra koncentrálva megteremtve azokat a feltételeket, melyek révén ezek a gyerekek és családjaik hozzáférhetnek egyrészt a munkahelyekhez, a gyerekek meg az oktatók felül minőségű oktatáshoz. Azokban a módosítókban, amelyeket mi terjesztettünk be, elsősorban preventív módszertan kell kövessünk, hosszú távú eh, megoldásokra van szükség a szegénység elleni harcban, a függőséget csökkentve mindenféle szinten, pénzügyi autonómiát teremtve az egyének, a családok számára. Garantálva persze, ha szükség esetben a támogatásokat, ám figyelme kell kísérni ezek érvényesítését, a felhasználását, mennyiben hatékonyak a támogatások és a szociális kifizetések a tagállamok kell, hogy együttműködési megállapodásokat kidolgozzanak olyan intézményekkel, amelyek az oktatást és kulturális támogatást adják meg, annak érdekében, hogy a gyerekek a társadalom teljes jogú tagja lehessenek, és ne zerek ki azokat abból. Az intézményi ellátás pedig csak a legutolsó megoldást lehet a megoldások sorában, mint a gyerekek intézményi elhelyezése azok a hálózatok, amelyek a gyermekszegénység és a társadalmi kirekesztés ellen működnek, le kell fedjék a legtávolabb régiókat is, a leghátrányosabb helyzetű társadalmi csoportokat is el kell érjék. Would Suver want... Köszönöm szépen. Zuber asszony szeretne még néhány szót hozzátenni ehhez összefoglalásképpen? Tessék. igen, csak gyorsan. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, köszönöm ezt a sok véleményt, hozzászólást. A mai vita alapján már úgy sejteni lehet, hogy mi lesz majd az árnyék jelentéstevői ülésen. Azt hiszem, hogy eléggé mozgalmas ülések lesznek majd ezek. A legtöbb javaslat és módosító, ami elért hozzám a frakciókból, megegyezik a frakcióm álláspontjával, de egy dologról hagyd tegyek említést. A gyermekszegénység okai és hatásai. Én nagyon óvatosan fogalmaztam a jelentés megírásakor, és azokat a forrásokat idéztem, amelyek alapján megszerkesztettem ezt a, ezt a jelentést. Egy dolog az, hogy, hogy milyen politikai célok mellett állunk ki, más dolog, hogy mit próbálunk elérni. Nem fejből találtam ki ezeket a dolgokat. Amit én mondom, mondok, amit én leírok az jelentésvázlatban azok nem ideológizált érvek. Én tudományos ellenzésekre alapoztam a véleményemet. Sokban azon múlik a gyermekek a gyermekek szociális helyzete, hogy milyen szociális háló van az adott országban, milyen szociális segélyeket kapnak, milyen támogatást. Ez így van. Szerintem úgy kell a dolgot orvosolni, hogy a kiindulási okot kezeljük. Azt hiszem, hogy racionálisan kéne hozzáállni ehhez a kérdéshez, az összes rendelkezésre álló adatot elemezni kell. És elhangzott itt, hogy nem csak az elveinket kell ismételten deklarálni, mert szerintem elviekben mindenki egyetért, de a lényeg az, hogy a gyakorlatban figyelembe vegyük azt a szociális valóságot, amelyel nap mint nap szembesülünk. És meg kell nézni azt, hogy milyen, hogy hogy jutottunk el ide, milyen okok vezettek ide. Megpróbáljuk félretenni a különbségeinket, megpróbáljuk, megpróbálunk jó kompromisszumos módosítókat kidolgozni, és ezeket megbeszéljük a következő ülésünkkel. Köszönöm. Once again for... Köszönöm szépen még egyszer ezt az igen mélyre menő, lelkes vitát a gyermekszegénység témájában. Néhányszor már felmerült ez a kérdés az elmúlt évek során, és várjuk a mostani munka eredményét. 309 módosító létezik tehát. A szakbizottságunkban július 15-én, 16-án tartott ülésünkön fogunk szavazni a témában. Köszönöm mindenkinek a hozzászólást. Az utolsó napi rendi pontunk következik, a 13-as, szociális vállalkozások és szociális innováció a munkanélküliség leküzdése során. 180 módosító érkezett ehhez a dokumentumhoz. Saját kezdeményezésű jelentésről van szó. Veronika Lopefontányi írta a jelentést, úgyhogy már is átadom neki a szót, tessék. Muchas gracias, señora presidenta, y efectivamente... Köszönöm, elnök asszony. 180 módosítónk van, de megnyugtatnék mindenkit. Sok módosítónak hasonló a tartalma, és már elég előre, halad, előre haladott állapotban van a munka. Úgyhogy köszönet a kollégáknak, akik módosítókat nyújtottak be. Különös tekintettel az árnyékrendős tövekre, akikkel nagyon jó volt az együttműködés. Már volt számos mod, ö, ülésünk, úgyhogy jól állunk. Már 20 kompromisszus módosítónk van, ezt a legközelebbi ülésen bemutatjuk. A munkatát nem túl bonyolult. A módosítók többsége, mint említettem, ugyanolyan irányba halad. Arról, hogy a vállalatoknak szociális, területi és környezeti, illetve gazdasági szempontból is felelősségteljes viselkedést kell mutatnia és a módosítók azt hiszem pozitív hatással vannak a jelentéstervezet, jelentéstervezetre. Az, azokat a stigmákat is meg kell szüntetni, hogy a szociális típusú vállalkozások nem produktívak, sőt, ennek az ellenkezője igaz. Reklámozni kell tehát a szociális vállalkozásokat, a tudományos körökben is el kell érni azt, hogy hogy az az üzenet jelenje meg a szociális vállalkozásokról, hogy ezek vonzó képződmények, és a fiatalok körében is erre van szükség. A szociális vállalkozás sok területén elég sok az innováció, és erről is szól immáron a jelentés. Az egyik célom az, hogy a leg, lehetőleg konkrétabb és világosabb legyen a jelentés, és kizárólag a címmel foglalt témáról szóljon. Vannak olyan módosítók, amelyek egy kicsit távol vannak a címtől, ettől a tém- témától. Például a társadalmi költségekről szólnak. Ezek pozitív dolgok, de nem igazán illenek a jelentés tervezetbe ezeknél, ez nagyon kevés módosító. Egyébként ezeknél a módosítóknál azt kérem, hogy negatívan szavazzunk erről. Vannak olyan módosítók is, amelyek törlésről szólnak, ezt, ezeket se tudom támogatni. De vannak nagyon jó módosítók, amelyek gazdagítják a jelentést. Becker és Harkin kollégák módosítóiról beszélek, amelyek arról szólnak, hogy nincs európai keret a szociális vállalkozásra vonatkozóan. Én örülök annak, hogy ez bekerül, és ezt támogatom. Még egy dolog. Vannak fenntartásaim a 125-ös módosítóval kapcsolatban, ezt Ágyzséja asszony nyújtotta be. A szociális alapban szerinte kéne, hogy legyen egy költségvetési sor a szociális vállalkozásokról. Nemrégiben fogadtuk el a költségvetési támogatást a szociális alapokra. Nem lehet igazán megtelíteni ilyen módon a kényünk kedvünk szerint ezt a költségvetési sort, bár jó lenne, de nem így megy a dolog. Úgyhogy vannak korlátaink. A szociális vállalkozások jobban kiállták a vihar a válság viharát, mint a többi vállalkozás, és 2009 és 2013 között több munkahelyet teremtettek, és ez rendkívül fontos dolog. Így aztán én arra törekszem, hogy ennek a jelentésnek a lehető legnagyobb legyen a támogatottsága, és támogatnunk kell a szociális vállalkozásokat, mint említettem, ezek által ki legjobban a válságviharát. Köszönöm. Thank you. That was a Köszönöm, ez egy igen pozitív bevezető volt. Most az SND nevében Benifáj úrnak adom meg a szót. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a jelentéstevő asszony, Lópe Fontányi asszony kiváló munkáját. Gyümölcsöző első árnyék előadói ülésünk volt, és átfogó egyetértés született a kompromisszumokról. A beadott módosítókkal kapcsolatban azt tudom mondani, hogy ezek nagy részét támogatni tudjuk, mert kicsit részlete, részletre menőben fejti ki az eredeti szöveget. Frakciónk számára fontos annak hangsúlyozása, hogy a szociális vállalkozásoknak jó hatása van a helyi közösségre, és ezért nagyon fontos, hogy finanszírozási lehetőségeket adjunk nekik minden szinten, tehát helyi, regionális, nemzeti és európai szinten is, befogadó jellegűek, és ezért nagyon fontos szerepük van abban, hogy a munkaerőpiacról eddig kizárt csoportokat a munkaerőpiacra segíthessük, illetve erősítessük a szociális kohéziót. A szolgáltatások megerősítésének, megerősítése a céljuk, és nem csak a költségek csökkentése. Nagyon fontos, hogy a közbeszerzési eljárásokhoz való hozzáférésüket megkönnyítsük. A jogi elismerés legmagasabb fokát biztosítanunk kell, mégpedig az Európai Uniós ízi programon belül meghatározott definíció segítségével. A kollégáim ilyen módú, ilyen tartalmú módosítót nyújtottak be, valamint a szociális innováció definíciójára és a szociális beruházásra ennek definíciójára vonatkozó módosítókat is benyújtottunk, mert úgy gondoljuk, hogy ezek érthetőbbé teszik a szöveget. A 116 ot és módosítót is szeretnénk, ha támogatnák a bizottság, mert a belső piaci stratégián belül ez hangsúlyozza, hogy minden új digitális technológiával kapcsolatos elérést támogatni kell. Például én úgy gondolom, hogy a, a, a hátrányos helyzetűek, illetve a különböző fogyatékossággal küzdők helyzetét ez nem támogatja, ezért ez elítélendő. Köszönöm. Krasnodeszki úr a konzervatív jelenti, adó jönne a soron. Készen áll? Először ön, akkor. Akkor Harkin asszony először az alderészőről. részéről és ezt jön vissza. Köszönöm, nagyon rövid leszek. Akár 30 másodpercre szorítkozhatom. Csak azt akartam elmondani, hogy nagyon jó árnyék előadőülés áll mögöttünk, több kompromisszumot kell átírnunk, átfogalmaznunk, ám általánosságban egyetértés uralkodott a lényeget illetően. Nem tudom, hogy a G kompromisszum és a dispensation scheme ügye nem teljesen világos még, de rendeződik, és támogatom a kollégámat az EASY programmal vonatkozó megfogalmazás tárgyában. Fontos, hogy ott legyen. Nagyon sok időt töltöttünk e megfogalmazással, szerintem jó így, ahogy van ebben a jelentésben is. Az ALDE módosítói ném, némelyik a társadalmi egyenlőtlenségekkel foglalkozik, a szociális gazdaság munkahelyteremtési potenciálnak megnyitása és a közbeszerzések kérdése. Nem tudom, más országokban gond, de ám hazámban igen, gyakran olyan helyzet áll elő, hogy közösen kormányzati közbeszerzéseket eleve úgy terveznek meg, hogy kizárják a kis cégeket. Nem feltétlenül azért, mert, mert, mert olyan volumenű a megbízás, hanem ilyen kondíciókat tesznek bele. Hiszen az a cél, hogy csak egy-két nagy céggel legyen, őket kellene versenyeztetniük, hogy könnyebb legyen a dolguk. A kiíróknak és sok esetben a szociális piacgazdaság nem is látja a tenderek kiírását, nem hogy indulhatna. Hogy ezzel is foglalkozni szerettünk volna a módosító révén. És végül, hadd mondjam el, hogy a szociális befektetési csomag kell, hogy támogassa az, hogy a szociális gazdaság nagyobb szerepet kapjon az egész befektetési csomag érvényesítése tekintetében. Köszönöm. Köszönöm. Krasznodebszki úr, a konzervatív frakció árnyékeladója. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon izgalmas vita áll mögöttünk. Különösen értékesek azok, amelyek a K és M kompromisszumban találhatóak egyrészt a jobb információra beszedése volt törekvés, illetve a társadalmi gazdaság szereplői támogató, másrészt az, ami a K módosítóban szerepel, hogy hangsúlyozzuk a sokszínűséget a társadalomban, a sokféleséget, és az egyes társadalmi csoportok és társadalmak különféle igényei. Tehát amikor a szociális gazdaságról beszélünk, akkor más és más kontextusban kell ezt vizsgálnunk. Ezen túl azt is hozzá szeretném tenni, hogy a vitáink során kialakult egy olyan tendencia, amely során a szociális piacgazdaságot, vagy gazdaságot szembeállítjuk a rendes, normális vállalatokkal. Mert itt vannak azért más célok is. Tehát nem csak profit érdek irányítja a szociális gazdasági szereplőket, hanem egyéb motiváció is. Fontos, hogy lássuk ezt, ne úgy tekintsük a szociális gazdaságot, mint azokat olyan vállalatokat, amelyek teljesen felválthatóak a, a, a szokásos piaci gazdasági szereplőkkel és vállalatokkal. Nem tekintető ez az egész gazdaságra alkalmas modellnek de ettől nagyon fontos még. Laura Agia, EFT. Eh, Köszönöm szépen, Laura Agia. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm az előadónak. Azért is, mert nagyon odafigyelt arra, amit az árnyék jelentőstevők mondtak. És azért is, mert úgy gondolom, hogy a szociális vállalkozások által nyújtott munkahelyek megoldást jelentenek, vagy eszközt jelentenek. A válság alatt a, a kereslet és a kínálat is csökkent, és azt hiszem ez jó eszköz lehet arra, hogy munkahelyeket teremtsünk, és hogy egy kicsit enyhítsünk a válság hatásain, mondom elsősorban a foglalkoztatás területén. Tehát nem csak az fiatalok munkanélküliségét tudjuk enyhíteni ezzel, akiknek egyfajta megoldást jelenthet ez, hanem eh, a hosszú távú munkanélküliségre is gyógyé lehet. Tehát örülök, hogy odafigyelt a véleményünkre a jelentéstevő. A Európa 2020-as stratégia egyik eleme, vagy egyik célkitűzése az, hogy 70% illetve hogy 70%-ra csökkentse, helyesbít az előadó, a foglalkoztat, a, munka, a munkanélküliek jelenlegi számát. De meg kell nézni új formákat, innovatív formákat, hogyan lehetne újszerűen munkahelyeket teremteni. Láthatjuk, hogy a régi eszközök nem működőképesek. És egy másik észrevételt is tennem kell. A tagállamoknak olyan lépéseket kell tenni, amelyek hatékonyan fenntartják és segítik, támogatják a szociális vállalkozásokat, például adókedvezmények. Sokszor nem csak a vállalkozókra nehezedik az adó teher, hanem a foglalkoztatottakra is. Harkin asszony véleménye számunkra nagyjából elfogadható. Nézzük a finanszírozást, vagy a költségvetést. Vagy van erre egy külön költségvetési sor? Igaz, erre ma nincs lehetőség, tehát ma nincs ilyen, de bizonyos sokszor előfordul az, hogy kezdetben egy gondolat megvalósíthatatlannak tűnik, és aztán egy kis idő elteltével mégis megvalósul. Lehet, hogy a provokáció tehát alkalmas módszer, a jövőre nézve vannak szabályok, ez igaz, szigorú szabályok, de ha megnézzük például a Juncker alapot, a Juncker tervet, ami arra vár, hogy a parlament jóvá hagyja, hogy hitelt és hitelgaranciát hozunk létre. De hát nézzük meg, hogy a beruházási bank az első projektet már finanszírozta, úgyhogy vannak szabályok, de néha kivétel is van. Szerintem ott kell kivételt tenni, ahol erre leginkább szükség van. Lehet, hogy egy kicsit merészebbnek kéne lenni. Köszönöm. Thank you, Madame Ribeiro. Köszönöm szépen, Ribeiro asszony. Köszönöm szépen. Szeretnék gratulálni Veronikának. a Tehát Veronika egy kiváló jelentést írt. Nagyon fontos döntéseket kell hoznunk, és ennek hatása lesz, mert rendkívül sok ilyen szóval rengeteg ilyen típusú vállalkozás van, több mint 14 ezer munkahelyet jelent ez. A fiatalok munkanélküliségét is enyhíti ez, illetve a hosszú távú munkanélküliségre is gyógyírt jelent ez. Hát mindenképpen pozitív, és sok olyan embert karol fel, akik eltávolodtak már a munkaerőpiactól. Jogi státusza nincsen ezeknek a vállalatoknak, pont ez jelenti a gondot, ezért nehéz a finanszírozáshoz hozzányújtni, ezért vannak veszélyben ezek a vállalkozások. Módosítókat nyújtottam be, és úgy gondolom, hogy ezeket a ezeket a vállalkozásokat mindenképpen be kell vonni a reform tervekbe, a tagállami reformtervekbe, illetve foglalkozni kell ezekkel európai szinten is. A bizottság egyébként már erre egy külön osztályt alakított ki, amely ezekkel a vállalatokkal foglalkozik. De a jövőben azt hiszem, hogy egy irányelvet kéne kidolgozni, amely jogi státuszt ad ezeknek a vállalkozásoknak, hogy hozzájuthassanak ők is megfelelően a belső piachoz. Ezeknek a vállalkozásoknak kulcs szerepe van abban, hogy a 2020-as stratégiai céljait elérjük a foglalkoztatásban, a szegénység elleni harcban. Kiváló a munka, köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Fontánya asszony szeretne valamit hozzátenni? Tessék. Igen, csak köszönetet szeretnék mondani a hozzászólóknak, és elmondanám, hogy egyetértek mindazzal, amit hallottam. Mindent megteszünk azért, hogy ez meg is, hogy ez át is jöjjön a kompromisszumokon. Ma délután megszületik majd az újabb változat. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. A nálunk a szavazás július 15-én lesz a szakbizottságban. Köszönöm a hozzászólásokat, hozzá járulásokat. Legközelebbi ülésünk június 23-án lesz, akkor találkozunk ismét. 23-án, tehát köszönöm a mai munkát, a viszontlátásra.